kép, főképviselője a venezuelai helyzettel kapcsolatban mondanak ki, és ezt csütörtökön egy állásfoglalás formájában meg is fogjuk szavazni. Ki kívánja ezt bemutatni? González Pons úr. Kedves elnök úr, amikor Szaharov díjat adtunk a venezuelai ellenzéknek, akkor tulajdonképpen egy nagyon fontos egyességre törekedtünk a venezuelai ellenzékkel. Március, illetve május 20-án nem igazi választások lesznek Venezuelában, ezek fals képet fognak festeni az országról, és mi ezt nem támogatjuk. Nem fogjuk elismerni ezeknek a csaló választásoknak az eredményét, és a Maduro rezsimet arra kérjük, hogy dialógust, párbeszédet folytasson a demokrácia építése érdekében, az ellenzékkel is folytasson tárgyalásokat, és az Európai Unió ne küldjön választási megfigyelőket, mert azzal tulajdonképpen csak támogatnánk Madurót és az ő rezsimét. Az Európai Unió egy mindenki által legitimnek ítélt választást szeretne, és ezért mi a venezuelai ellenzékkel értsünk egyet, mint ahogyan azt már a Szaharov díjban is kifejezése juttattuk. Köszönöm tiltakozó permúi képviselő következik, aki ellen ö, értékű felszólalást fog mondani. Mi nem támogatjuk ezt, mert tulajdonképpen be akarunk avatkozni olyan választásokba, amelyekhez semmi közünk nincsen. Az Európai Néppárt azt szokta támogatni, aki az ő barátja, és ezen keresztül nem hajlandó a, a mi barátainkat támogatni. De ugyanakkor a kollégáik az sem, még, még csak nem is mutatkoztak meg be ezeken a választásokon, nem indultak, tehát ha valaki nem indul a választásokon, akkor persze, hogy nem fogják megválasztani, nem lehet egy nemzetközi zsarolást rákényszeríteni erre az országra, és mindezt megerősíteni az utcákon folytatott tüntetés sorozattal. A kedves barátaikat inkább arra vegyék rá, hogy próbáljanak meg megállapodást kötni a kormány oldallal. Honorevole Skakeller, prego. Skakeller. Thank you. This... Köszönöm. A venezuelai helyzet nagyon súlyos, és ezért kell ezzel foglalkozni, de a néppárt kérése nem, nem nincs összhangban a 156-os szabályal, amely azt mondja, hogy kivételes sürgősséggel tárgyalhatók olyan ügyek, amelyek ha mennyiben 24 órával előtte ezt bejelentik. Ez a 24 óra nem telt el, nem tartják be az eljárási szabályzatot. Két hónapja áll fönn Venezuelában a súlyos helyzet, és mégis 24 órával korábban az ülés megkezdés előtt próbálnak a néppártiak itt egy javaslatot benyújtani, amivel az egész ügyet, az egész mai plenáris szét akarják zilálni. Vannak szabályaink, és nem véletlenül vannak ezek a szabályok. Honorable González Pons. González Pons képviselő, amennyiben a demokrácia fontos számukra Venezuelában, akkor nem lehet eljárásjogra hivatkozva nem támogatni azt. Nem lehet azt mondani, hogy fontosabb az eljárás, mint a demokrácia tulajdonképpen ilyenkor az eljárás válik fontosabbá, és ez nem más, mint egy ürügy, hogy ne támogassuk a demokráciát. Minden esetre a sürgősség. Pardon. Ne haragudjanak. A sürgősség ezt ki is mondja egyébként, hiszen 20-án lesznek ezek a választások. Egyszerűen nincsen másik olyan plenáris ülés, ahol még a választások előtt kimondhatnánk a véleményünket, vagy most elmondjuk a véleményünket, vagy nem lesz állásfoglalás. Lehet, hogy önök szerint jobb, hogyha nem lesz állásfoglalás, legyen vita legalább, és majd, amit nagyon sokszor kimondtunk itt a plenáris ülésen, azt foganatosítsa az elnök úr is a parlament nevében való nyilatkozatán keresztül. Honorable González Pons. Kedves González Pons úr. Bon, González Pons úr. Igen? Figyeljen ide. Yo entiendo que usted pide. Én úgy értem, hogy ön szeretne Ska Keller kisasszonyjal együtt amellett kardoskodni, hogy legyen vita, és aztán az Európai Parlament elnöke tegyen egy nyilatkozatot, ami tulajdonképpen a korábbi állásfoglalásaink tartalmát tükrözi. Ez az ön javaslata? Jól értem? Ez egy javaslat. Ez egy konszenzusos javaslat, hogyha ezt elfogadják, akkor ezt mi el tudjuk fogadni. Ha nem, akkor viszont kérjük, hogy a javaslatunkról szavazzunk. Honorable Keller, prego. I can't really follow this. Nem értem, hogy miről van szó. Az előző állásfoglalásunkban nem mondtunk ki semmit olyat, amihez képest az új többet mondanak ki. Két hónapja lehetne ezt a dolgot benyújtani. Nem tudom, hogy most egy frakció nyilatkozata, vagy plenáris vita van erről, nem értem, hogy vannak eljárási szabályaink. Szerintem a 156-os szabály ezt nem teszi lehetővé, ez világos. Honorére Skakeller. Kedves Skakeller. González Pons úr egy javaslatot tett. Ő azt mondja, hogy legyen vita állásfoglalás nélkül, és az Európai Parlament elnöke tegyen egy nyilatkozatot, amelynek a tartalma a legutolsó Európai Parlament által is elfogadott állásfoglalás tartalmát tükrözi. Egyetért, vagy szavazunk? You of course can always declare what's written in the resolution, but the resolutions... Természetesen mindig lehet ilyen uh, nyilatkozatokat tenni, de a nyilatkozatban nem szerepel semmi a választásokról, úgyhogy akkor szavazzunk. Allora. Hát akkor González Pons úr kéri, hogy a vita és az állásfoglalás sürgősségi címen szerepeljen, mert csak így lehet ezt kérni. Mert különben, hogyha ön nem kéri ezt a sürgősséget, akkor akkor nem lehet eljárás jogi okok miatt lefolytatni ezt a vitát most. Szerintem ebben igaza van Ska Kellernek, vagyis most arról kell szavaznunk, hogy legyen-e sürgősség ezzel a kérdéskörrel kapcsolatban. És azután pedig, hogyha erről nem tudunk szavazni, akkor egy második menetben szavazunk arról, hogy csak vita legyen állásfoglás nélkül. Most megnyitom a szavazást arról, hogy legyen sürgősségi vita állásfoglalással együtt a venezuelai választásokról. Megnyitom a szavazást. Avete votato tutti? Mindenki leadta a szavazatát? Akkor ezzel lezárom a szavazást. És elfogadtuk ezt a javaslatot, vagyis lesz vita és állásfoglalás is. La discussione si concluderà quindi con la risoluzione sarà posta ai voti giovedì. Csütörtökön fogunk szavazni. Quindi le scadenze dovrebbero essere vagyis a következőképpen folytatjuk le ezt a vitát. Ne haragudjon már, lefolytattuk ezt a vitát, kedves képviselő úr. Hagyja, hogy befejezzem. Hagyja, hogy befejezzem, és majd utána felszólal, jó? Porque usted está incumpliendo el reglamento ön a rend az eljárási szabályzat ellenébe megy, mert nekünk legalább 24 órával korábban meg kellett volna kapnunk anyanyelvünkön mindezt. Ön ugyanazt teszi, amit a néppárt Spanyolországban a korrupciót takargatja, és nem hajlandó a törvényt betartani. Elnök, amennyiben nem sürgősségről van szó. Ön ugyanazt mondja, amit az előbb is elmondott, de Scott Keller képviselőasszonynak igaza volt, valóban, ami a vitát illeti. De González Pons úr azt kérte, hogy legyen sürgősségi vita, és a sürgősségi vita a szabályzat értelm- értelmében lehetővé teszi az állásfoglalás megalkotását is. Így aztán szerdán, szerdán 12 óráig kell leadni a illetve hogy szerdán 20 óráig kell leadni a módosításokat, és már május másodikán 23 órakor fogunk erről szavazni. A GUE azt kérte, hogy a tanács és a bizottság nyilatkozatai után az Spanyolországot felkérjük arra, hogy a nemi erőszakra vonatkozó problémák tekintetében a La Manada ügyben állásfoglalási indítvány álljon elő. A GUE képviselője következik. Köszönöm szépen, kedves hölgyeim és uraim! Ma nagyon sok spanyol nő úgy érzi, hogy nincsenek megvédve, az bíróságok nem védik őket. Egy héttel ezelőtt a Navarai Bíróság egy többszörös nemi erőszak esetében egy olyan mm, bírósági ítéletet hozott, ami számunkra nem jelent bizonyosságot. Azt mondja ki ez a bírósági ítélet, hogy nem volt megfélemlítés, tehát csak egy abúzusról van szó, és nem nemi erőszakról. Ez pedig egy elfogadhatatlan kijelentés számunkra, hiszen az isztambuli megállapodás is azt mondja, hogy a hozzájárulás nélküli nemi aktus az nem erőszaknak viszonyul, annak számít, és ezért számunkra elfogadhatatlan az, hogy az isztambuli konvenciót még csak hat ország fogadja el, és nagyon sok európai ország ne alkalmazza ezt még, többek között Spanyolország sem. E, nem szabad, hogy ezt arra használjuk ki, hogy felvizezzük a jogszabályokat, nem szabad, hogy a jövőben megismétlődjenek ilyen esetek. Köszönöm. Chiede la parola Esteras Ferragut per un intervento. Esteras Ferragut képviselő szeretne ellentétes véleményt megfogalmazni. Köszönöm szépen egyetértünk azzal, hogy mennyire felháborodottak a nők, és valóban nem lehet az emberi jogokat lábbal tiporni, a nemi erőszak is ide tartozik. Számunkra az isztambuli megállapodás betartása, illetve nem betartása fontos téma. A bírói szabadságot azonban továbbra is támogatjuk, hiszen a hatalmi ágak szétválasztása miatt az alkotmány értelmében mi nem ö, ítélhetjük meg a bíróság munkáját, úgyhogy ezért kérjük, hogy a spanyol büntetőjogban meglévő ö, fellebezési lehetőségeken keresztül várjuk meg, hogy mi történik ebben az ügyben, de természetesen azt támogatjuk, hogy legyenek, legyen erről vita, és arról is, hogy az isztambuli megállapodást hogyan kívánjuk implementálni a joga, jog, az Európai Unió országaiban, de ezt a mostani esetet nem szeretnénk arra felhasználni, hogy a bírói, hatalomba, bírói hatalmat alássuk. Köszönöm, Ska Keller. Nem. Votiamo, la proposta del gruppo. Akkor ezzel a GUE NGL javaslatáról fogunk szavazni. Ön kéri a szót? Na, kálma. Nyugodjanak meg. Nyugalom. Név szerint szavazunk a GUE javaslatáról. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. La proposta è approvata, quindi la dichiarazione del Consiglio e della Commissione. Vagyis ez azt jelenti, hogy a nemzetközi jog alkalmazása a Lamanada esetben Spanyolországra vonatkoztatva az Európai Unióban élő áldozatvédelem értelmében ö, megerősítést nyer, vagyis ez le, ezt a napirenden tárgyalni fogjuk. Most pedig következik az Egyesült Államokbeli acélipari ö, vám kérdés. Ska Keller asszonyé a szó. Dear colleagues, the US... Kollégák, az az nyomás, amit az USA akar Európára gyakorolni, ez fontos téma. Mi társjogalkatóként azonban kell, hogy be szólással legyünk abban, amit a bizottság ebben az ügyben reagál. Sporadikus információval rendelkezünk, de sokkal szélesebb körű vitára, megtárgyalásra lenne szükség. Ez egy nyilvánosságot igénylő kérdés. A bizottság nak ugye mandátumot kéne szereznie egy új, az USA-val folytatandó kereskedelmi tárgyalás sorozathoz már ebben a hónapban, és ezt csak a parlament adhatja meg, mi mondhatjuk meg, hogy miről legyen egyáltalán szó. És ezt most itt kellene eldönteni, nem várhatjuk meg a Strasburgi ülést, mert addigra a mandátumnak már működnie kell. Ezért kérem én azt, hogy erről a mini plenárisunkon döntés szülessen. Prego, per parlare contro? Tessék, ellenkező felszólalás? Thank you very much, Mr. President. In politics, it's... A politikában jellemző, hogy az emberek elmondják, amit gondolnak. A néppárt nevében én azt kérem, hogy ne legyen erről vita. Most. Erről legyen vita, tehát nem általában zárom ezt ki, csak annyira éretlenek és különbözőek a véleményeink, és feltételezésekre alapulók, hogy Trump mit akar csinálni. Még csak tegnap tudtuk meg a hírt, tehát ez még nagyon felszínes ismeret, és ezért olvassuk el, gondolkodjunk el rajta, és később tartsuk meg ezt a vitát. Nem igaz az, hogy erről csak most lehet dönteni, májusban lesz Strasburgi plenáris ülésünk, addigra már több részletet látunk, és sokkal erősebb üzenetet tudunk majd innen megfogalmazni, mint hogyha ezt most tennénk elkapkodva. Köszönöm. Per quanto mi risultano... Nekem úgy tűnik, hogy Skakeller asszony végig gondolja a dolgokat, mielőtt beszélne, úgyhogy ezt azért elut- visszautasítom. Most szavazunk. Ki az, aki támogatja a zöldek javaslatát, és ki az, aki nem támogatja azt a név szerinti szavazás. Voto chiuso. La proposta è respinta. Elutasítva. Giovedì è stata aggiunta le votazioni csütörtökön a következő napi rendi pontot fűztük hozzá a napi rendünkhöz. Egy gémódosított cukorrépáról van, van szó, ez a téma, úgyhogy akkor ezt a módosítást elfogadjuk, és ezzel a napi rendet véglegesítettük. Most pedig következik a bizottság nyilatkozata a 2020 utáni többéves pénzügyi keretre vonatkozó csomagról. Köszönöm szépen Juncker úrnak, hogy elfogadta ezt a lehetőséget.